So. Nos, jó napot mindenkinek. Szeretném üdvözölni ma Dombrovskis alelnök urat, Gentilnő Schmidt urakat, akik a közgazdasági párbeszédet folytatjuk, a 2021-es 2020-as szemeszter ciklusát nyitja meg azon ajánlásokkal, amelyek az eurozóna gazdasági ajánlásait tartalmaz, az éves növekedés stratégiát és a közös foglalkoztási jelentést. A mai gazdasági párbeszéd azon számon kérhetőségi keret része, amely a Sixpack rendeletben van. Ennek alapján a saját kezdeményes jelentések előadói és árnyékelődői, az éves fenntartható növekedési stratégia és a közös fogadási jelentés tárgyában a Foglalkozási Bizottság részéről részt vehetnek egy eszmecserén, ezen az eszmecserén a bizottsággal. Most megadom a szót a biztosoknak, hogy bevezetőt tartassanak, 6-6 percet kapnak erre. Dombrovszki szúr, ön az első. Elnök asszony, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Örülök, hogy itt lehetek az első eszmecserénken, az európai szemeszter csomagja tárgyában ebben a ciklusban. Mindig nagyra értékeltem az Európai Parlament részvételét a szemeszter folyamatában, mert mindig a helyi perspektívát mutatják meg, és mindig nyitva állunk a legsürgetőbb kihívások kezelésére az egyes tagállamokban. Hol állunk most a szélesebb gazdaság összefüggésekben? Az európai gazdaság 8. növekedési évét mértékben van, a foglalkoztatás rekordcsúcson van, beruházások szintén, és a volt az államháztartások egyensúlya is, ám továbbra is vannak sürgető kérdések, a foglalkoztatás, a munkanélküliség továbbra is magas néhány tagállamban. Fontos kockázatokat is látnunk kell, geopolitikai feszültségek érzékelhetőek. Mindemellett alapvető változások várhatóak az év, következő évtizedben, a klímaváltozás, a szén semleges gazdaság, a digitalizáció, demográfiai változások, ezek alapvetően fogják megváltoztatni a gazdaságainkat, társadalmainkat, szembe kell nézni velük, és versenyképesekkel maradjunk úgy, hogy fenntartató és méltányos is a gazdaság. Az éves fenntartható növekedési stratégia ezért a foglalkozási és gazdasági prioritásokat határozza meg a versenyképes fenntartóság nevében. A fenntartható és inkluzív modellen van a hangsúly, négy elvre alapul ez, stabilitás, termelékenység, méltányosság és fenntarthatóság. Először is az a gazdasági stabilitás előfeltétele a gazdasági növekedésnek és az átalakulásnak. Az államháztartás felelős kell legyen, és megfelelően differenciált, fenntartható költségvetéseket fenntartva a közös szabályok alapján. Azok az államok, amelyek bírnak államháztatási mozgástérrel, kell, hogy használják ezt, az eladósodottak pedig kell, hogy csökkentsék az adósságot, ezzel növeli a bizalmat, és a hitelezést erősíti. A legtöbb belső és külső egyensúlyi hiány megfelelő struktúrális reformokkal kell kezelni, erről majd később fogunk beszélni mindemellett szükség van arra is, hogy előrelépjünk a gazdasági és monetáris unióban. A tőkeunió és a tőkepiaci unió és a bankunió fontos elemei ennek. A másik kérdés a termelékenység. Az öregedő lakosság és egyre szűkösebb források mellett a termelékenység és innováció kulcsfontosságú lesz. Az oktatásba, és a beruházás, a struktúrális reformok és a technológia gyors felvétele a vállalatok innovációja kell, hogy növelje a termelékenységet. Versenyképes, hatékony piacokra van szükség, amelyek jól működő kis reformnak köszönhetően. A szociális igazságosság, a méltányosság lényege az Európai Uniónak és a mm, mm, szociális piacgazdaságnak az európai szociális jogok pillérét végre kell hajtsuk, ennek emellett vagyunk elkötelezve, mindenkinek javítani kell az életkörülményeit, és a semleges digitális gazdaságra átállás pedig méltányos igazságos legy, kell legyen. Egy erős szociális Európa célma most adtunk ki egy kommunikációt. Az őzi csomagban van egy közös foglalkoztási jelentés is, ez a fő foglalkoztási szociális fejleményeket tartalmazza, egy szociális pontozott táblával is, amely a szociális jogokat értékeli. Az elemzésünk megerősíti, hogy Európa halad e pillér teljesítésében, a konvergencia a tagállamok között folytatódik, még akkor is, ha még mindig vannak komoly divergenciák. A kollégám majd erről beszél. A negyedik elv a fenntarthatóság. Európa kell, ez az első klímasemleges kontinens, ez mindenki számára feladatokat jelent ebben a generációban. Mindenkire hatással lesznek ezek. A klímasemlegesekből átállás pedig komoly beruházásokat is igényel. A 2030-as klíma és energia célok elérése 260 milliárd euró plusz beruházást igényel évente. Tehát jelentős erőfeszítésekre van szükség minden szinten, európai, állami és helyi szinten egyaránt az EU költségvetés önmagában nem elég arra, hogy a klímaváltozás elleni harcot ebből vívjuk meg, és a beruházási igényeket sem elégíti ki, a tagállamoknak is be kell szállni. A European Green Deal beruházási terv és az, a méltányos átállási mechanizmus a bizottság részéről segítik ezt a folyamatot. A vállalatok és a befektetők is zölden kell gondolkozzanak, ez a bizottság üzenete. A terv három pillére támaszkodik először is. Finanszírozás, összesen 1 trillió euró fenntartható beruházásra van szükség a következő évtizedben. Második, megfelelő ö, feltételek, hogy a vállalatok fenntartható beruházásokat eszközöljenek, és jó projektekre is szükség van, a nemzeti közigazgatás és a projektgazdák megfelelő szakértelemmel kell bírjanak, hogy jókat válasszanak ki, és gyorsan végrehajtsák a projekteket. Az Európai Parlament igényére válaszolva, ez egyébként fontos motorja volt az átalakulásnak a szén semleges gazdaság felé, az európai szemeszter következő lépéseit irányozunk elő. Február végén adjuk ki az erre vonatkozó anyagot. Először is a fenntartható fejlesztési célokat szeretnénk integrálni a szemeszterbe kollégám fog erről hosszabban beszélni. Másodszorban még a makrogazdasági és szociális fókuszt fenntartjuk, az országjelentések a különféle klíma jellegű kihívásokat is tartalmazzák, és a semlegeség által érintett valamint a gazdasági és foglalkoztási kihívásokkal küzdő térségekkel külön foglalkoznak, hogy a tagállamok igazságos átalakulási terveket tudjanak kidolgozni ezekre, ezekre a területekkel is, területekre is figyelemmel, az igazságos átalakulás alapforrásra támaszkodva. Köszönöm szépen, remélem, hogy az európai szemeszter rámeső aspektusait ismertettem önökkel. Szépen, most pedig Paolo Gentiloni-nak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony! Megtiszteltetés számomra, hogy megjelenhetek a két szakbizottság előtt. A megjegyzéseim három területre vonatkoznak majd. Az egyik az SDG és a szemeszterek, és pedig az eurozónára vonatkozó ajánlásaink. Ezután a riasztó mechanizmusról szóló jelentés. Amikor az az ENSZ fenntartató fejlesztési céljait dolgoztuk be az európai szemeszter mechanizmusába, akkor kezdeményeztük ezt a folyamatot az éves növekedési stratégiai céljainkkal együtt. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amely benne van az eurozónára vonatkozó ajánlásokból. A következő lépés pedig az országspecifikus jelentések lesznek, amelyeket februárban publikálunk. És itt jobban megvizsgáljuk a környezeti fenntarthatóságot, szinergiákat szeretnénk felfedni a szociális és gazdasági politikai célkitűzésekkel összefüggésben. Ehhez majd egy függelék is társul, amelyek az egyes tagállamok teljesítményét fogják bemutatni. Tehát a tagállamokat szeretnénk felkerni, hogy mutassák be, hogy milyen haladást értek el a nemzeti programjaikban. Ezt pedig áprilisban mutatjuk be. Ez az ország specifikus jelentéseikben is bekerül, majd május végén. Amit röviden vázoltam, az szerintem kristálytiszta, de csupán az első lépés képviselik. És itt az SDG európai szemeszterbe történő beépítését szeretném szorgalmazni, amely körülbelül egy hét múlva megtörténik. És most az eurozónára vonatkozó javaslatainkról beszélnék. A két kulcs szó a koordináció és a differenciálás. Ne gondoljunk az euró gazdaságra, térségre, mint 19 külön gazdaságra, számunkra ez egy gazdasági jelenség, egy gazdasági egység. Ez marad a legnagyobb ilyen gazdasági egység a világban. A jelenlegi gazdasági kontextusban az eurozóna külső adjusztálása történik a külvilágra képest. De ez pedig nem jelenti azt, hogy egyenruhát húzunk az eurozónára. Az ajánlások felszólítják a tagállamokat, hogy egyénileg és kollektív módon is fellépjenek, hogy válaszoljanak a kihívásokra. Tehát főleg azokra a tagállamokra gondolunk, amelyek deficittel küzdenek, tehát nekik a külső eladósodást kell lecsökkenteniük. És ezen kívül a többletet pedig a beruházások szorgalmazására és a növekedésre kell szánni. Tehát megvan a stagnáció veszélye, éppen ezért szerkezeti reformokat kell végrehajtani. De a nagy államadósággal rendelkező országoknak ezt csökkenteniük kell, hogy a magas szintű beruházásokat előmozdítsák. Az eurozóna tagjait felszólítjuk, hogy, foglalja, hogy alkalmazzanak befogadó politikát a zöld gazdaság tekintetében, zöld gazdaságba történő beruházások esetében, magán és közberuházások ellenében. És szeretném még megemlíteni, hogy nagy kihívás lesz a munkavállalók számára. Igazából a megfelelő egyensúly elérése. Itt a kiegyenlítési intézkedések lényege a zöld beruházási tervben. Nagyon fontos, hogy az agresszív adótervezés ellen fellépjünk, és hogy a társasági adó is prioritásként kezeljük. Végezetül pedig a következő jelentésről szólnék. Itt látjuk a makrogazdaság egyenlőtlenséget, és a riasztási mechanizmussal szeretnénk erre reagálni. Nagyon fontos az, hogy a makrogazdasági el, e, egyensúlyt elérjük. Jó hírem is van, a jó hírem pedig az, hogy tíz tagállam, amely egy éve rosszabbul teljesített, ismét vizsgálattárgyát képzi. A jelentésben intézkedés csomagok is vannak, hogy milyen konkrét lépéseket javaslunk. Makrogazdasági egyenlőtlenségek elleni fellépést folytatnunk kell. Tehát például a magas eladósodást nevezném meg itt is. Emellé pedig a gazdasági kilátások kevésbé kedvezőek, tehát további kigészítésekre van szükség. És látjuk, hogy az ingatlanárak szinte mindenhol növekednek, és éppen ezért a kiigazításnak a közép- és kelet-európai és a balti országokban kell szerepet játszania. Végezetül a bizottság a makrogazdasági egyenlőtlenségek elleni fellépésként február végén az eladósodási rátákat is bemutatja majd az országjelentésekben. Szeretnénk élni a lehetőséggel, hogy ezt a következő lépést a következő szemeszterre vigyük át. Természetesen mindenki rendelkezésére állunk, mielőtt elfogadják februárban a február 26-án az ország specifikus jelentéseket. Most pedig várom kérdéseiket, és átadom elnök asszonynak a szót. It's okay. It's okay. Köszönöm szépen rendben, cserélhetjük a szerepünket, semmi gond. Nikolás Schmidtnek adom meg a szót. Köszönöm. Elnök asszony, alelnök asszony. Ha megengedik, franciául kezdeném, és aztán majd átérek angolra. Először is nagyon nagy örömömre szolgál, hogy újra itt lehetek önök előtt. A gazdasági, szociális gazdasági kormányzás célja, hogy megerősítsük a szociális piacgazdaságot. Ez az állampolgárokat kell, hogy szolgálja, ahogy ezt elmondta van der Leyen elnökasszony. Ezért a szociális jogok Európájára kell, hogy alapítsunk. Január 11-én megnyílt egy vita azért, hogy közösen határozzuk meg, mit is tehetünk annak érdekében, hogy korlá, hogy konkretizáljuk, mit is jelent ez a szociális alap. A bizottság az első elemeket már benyújtotta. Egy keretet kell kialakítani az összes európai számára, a minimum fizetés számára, és a szociális partnerekkel párbeszédet kell kialakítani. Az éves stratégia a fenntartható növekedés érdekében és egy olyan gazdaság ösztönzése érdekében, amely a piacot, a gazdasági stabilitást, a szociális védelmet és a klímaváltozás elleni harcot koordinálja, összeegyezteti. Most átérek az angolra. Az Európai Szociális Jogok pillére területén muszáj előrelépni. Ez azt is jelenti, hogy meg kell erősíteni a gazdaságunkat, és támogatni kell a konvergenciát és az innovációt. Ez különösen igaz egy olyan jelentősen integrált területen, mint a monetáris unió. A gazdasági és szociális konvergencia kéz a kézben kell, hogy haladjon. Ezért az erővezeti ajánlás cselekvése hív fel több területen, amelyek kapcsolódnak a pillér elvekhez. Befektetés megerősítése az oktatásban, képzésben, aktív pia, mm, munkerőpiaci politika, a nők részvételének támogatása a munkapiacon, biztosítva minden szinten a megfelelő minőséget. Minőségi munkahelyteremtés, tisztességes munkahelyi feltételek, a piaci munkaerőpiaci szegmentáció felszámolása, megfelelő szociális védelmi rendszer támogatása, szociális párbeszéd erősítése és a kollektív szerződések ösztönzése. A jelentés megerősíti azt, hogy előrelépés történt az Európai Szociális Jogok pillére tekintetében. 241,5 1,2 millió a munkanélküliek száma Európában, ez a legmagasabb szint. Nagyon magas a szintje a szegényeknek és a szociális kirekesztett személyeknek. 2018-ban volt a legmagasabb, ez hat egymás követő év után. A, nagyon magas még a egyenlőtlenségek szintje. Az egyenlőtlenségekkel több területen kell, hogy foglalkozzunk, beleértve a képzést, az adórendszerek kialakítását, minimum vagy valamilyen bérrendezés tekintetében megfelelő egyforma lehetőségek biztosítása az oktatásban és a minőségi szociális szolgáltatások biztosítása, beleértve a lakhatóságot és a nemek közti egyenjogúság támogatását is. Ez a téma jelentős kihívás, nagyon nagyon fizetéskülönbség, és szinte stabil 2013 óta a fizetésnövekedés 2018-ban megvalósult, de még mindig ez szerény. Ugyanakkor a termékenység növekedésnek kell, növekedés kell követnie a fizetés növekedésnek azért, hogy méltó megélhetés biztosítson. A háztatásokban, ahol részmunkában vagy határidőszerződéssel dolgoznak az emberek, még mindig alacsony a jövedelem szintje. A bizottság március 4-én egy új képességekre vonatkozó agendát fog benyújtani, egy frissített változatot, a gazdaság, a munkapiac elemzése, az átállás, gazdasági átállás lesznek a témái ennek a jelentésnek. Továbbra is nagyon fontos az átképzés és továbbképzés. Új munkahelyeket kell teremteni, jelentősek a kihívások a munkaerőpiaci gyakorlatok tekintetében és a jogi keretek tekintetében is, hiszen ezek nem mindig felelnek meg az új fejleményeknek. Dolgozunk ezen, biztosítani kívánjuk a szociális védelmet az összes dolgozó számára helyzetüktől függetlenül. A szociális védelmi rendszereket modernizálták, ugyanakkor vannak olyan csoportok, például az önfoglalkoztatók és a nem standard munkát vállalók esetében még mindig fennállnak a hiányosságok. A nyugdíj, az egészségügyi szolgálatok rendszerét is ki kell igazítani, politikai vita témáját képezi mindez. Fontos a fenntarthatóság, a hosszú távú ellátás tekintetében is. Több tagállam már dolgozik ezeken a témákon. A közlemény el, elindította a széleskörű vitát az EU intézményekkel, tagállamokkal, helyi és regionális szereplőkkel, szociális partnerekkel és a nem kormány szervezetekkel. A pillének a végrehajtása az EU intézmények és az összes érdekelt fél közös felelőssége. Az Európai Parlament, mint az emberek szószólója, reméljük, hogy nagyban hozzá fog járulni ehhez a vitához, ehhez a párbeszédhez. Köszönöm szépen! És most a kérdések első körét hallgatjuk meg. Az első körben az Econ és az Ample előadói fognak felszólalni, illetve kérdést feltenni. Mindkettőjük három percet kap. Ezt a, ugye a szemeszterrel kapcsolatos kérdéseket fogják föltenni, és körülbelül két percet kapnak majd a biztosok a válaszadásra. Oroglálők képviselője a szó az ECON szakbizottság részéről. Köszönöm szépen, francia szeretnék felszólalni. Elnök asszony, biztos urak, kedves kolléganő kollégák, a bizottság újra alakítja az európai szemesztert, és akkor ezt már látjuk a címéből is, hiszen ez a fenntartható fejlődés éves stratégiai lesz. A anyagról természetesen tárgyalhatunk, de azért eh, igazából szeretnénk elutasítani néhány dolgot is, hiszen eh, itt a fejlesztési célok is eh, fontosak. Nagyon fontos az, hogy állami támogatást kapjon az ökológiai átmenet, és nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a piacgazdaság nem tudja megoldani ezt a dolgot egyedül. Tehát nagyon fontos a fenntartható gazdaságot és például látjuk Spanyolországban is a helyzetet, az infrastruktúra kérdését, a megűrő energia kérdését, és igazából ugyan ezek a problémák állnak előttünk a beruházások tekintetében. És az európai szemeszternek pedig beruházásokra van szüksége. Sikerültek abban, hogy már ne legyen tabu a pénzügyi válság az európai kontinensen, és monetáris politikát alkalmaztak. Rendben van. Most itt van az ökológiai válság, a környezeti válság, és ez egy másik tabu, amit meg kell haladnunk, és igenis az állami költségvetésnek is nagyon nagy szerepe van ennek a kihívásnak a leküzdésében. Nagyon fontos az, hogy megfelelően kikalkuláljuk azokat az állami forrásokat, amelyeket erre kell szánni. Ez pedig azt jelenti, hogy a stabilitási és növekedési paktust át kell tekintenünk, reformálnunk kell. És igazolnunk kell, hogy különben nincsen olyan jó gazdasági politika, nincsen olyan jó paktum, amit nem vizsgálunk felül. És van, itt van például a karbonmentesség, ez egy nagyon ambiciózus cél, de igazából ez az ambíció nem válik valósága, hogyha nem alkalmazunk itt költségvetési szigort. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. Most pedig megadom a szót Dobrev Klárának, aki az MPSZ részéről szól hozzá. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy elmondta Dobrovskis úr, az EU az elmúlt évtizedben valóságos gazdasági növekedést látott, nagyszerű számadatokat látunk, GDP, beruházások, még a foglalkoztatási mutatók is, más makrogatási mutatók is rekordszinten vannak olykor, de ez az érem egyik oldala. Van egy másik oldal is, amely olyan szép. Annak ellenére, hogy az átlag növekedés látható, az egyenlőtlenségek nőttek Európában a szegénység, különösen a gyermekszegénység, ami igen ijesztő, növekszik, és továbbra is nagyon magas. És a helyzet nem javul a nagyszerű gazdasági adatok, meg növekedési adatok mellett is a szociális aspektusokban bizony kudarcot vallottunk. Másodszorban nagyon sokat beszélünk a klímaváltozás kihívásairól, és tettünk lépéseket, amik remélem, hogy elégségesek lesznek, de nem tudjuk a feladatunkat ellátni, hanem tudjuk az európaiak 100 milliójét az oldalunkra állítani. Ez pedig azt jelenti, hogy a, a, a méltányos átalakulás meg a Green Deal szociális aspektusai nem csak azért fontosak, mert jól néznek ki, meg szépek ezek a dolgok, hanem ez a Green Deal lényege. Az erős szociális társadalmi aspektus teljesítése nélkül nem tudjuk a Green Deal-ben tett vállalásainkat teljesíteni, és itt nem, ebben nem lehet kudarcot vallani. Úgyhogy mindenképpen szükség van egy új modellre. Dombrovskis úr most a beszédében említette a méltányosságot és a fenntarthatóságot. Itt az Európai Parlamentben mi értjük, hogy a fenntarthatóság gazdasági fenntarthatóságot is, szociális és ökológiai fenntarthatóságot is jelent. A három egyben van, egy csomagban. Nem lehet külön venni, külön szedni ezeket. A méltányosságról úgy beszél sokszor, mint valami plusz dologról. A fenntartató gazdaság, meg a fenntartató klímaváltozásának politika mellett valami extraként. Nem, ez nem extra, ez az egésznek a lényege. Kérdésem tehát az, hogy a bizottság hogyan biztosítja majd azt, hogy ahogy mondta, a méltányosság az új modellben legyen, és egyenlő fontosságú legyen, és megfelelő beruházásokat is kapjon. És itt az egyenlő, meg az adekvát szavakra helyezni a hangsúlyt. Köszönöm szépen, most pedig Dombrovszki szúrat illeti a szó. Köszönöm, Hadd kezdjem az európai szemeszterrel kapcsolatos első kérdéssel. Ha összevetjük az, Euró- az Európai Bizottság a helyzetet, látjuk, hogy jelentősen változott az európai szemeszter miben léte, Ez a dokumentum címe is változott, éves stratégiáról. Egy növekedési stratégia lett az új cím, hogy illeszkedjen abba az új narratívába, amely a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi klíma célokat is magában foglalja egy integrált, holisztikus módszertanban. Egyben kezelve őket. Ez az alapja az új európai szemeszter módszertanának. Aztán megnézzük azt a kérdést, amely a six-pack és a two-pack felülvizsgálatát illette, valóban most tervezzük a két jogszabály csomag felülvizsgálatát az államháztatási szabályok átvizsgálásával, és eközben egy konzultációt is indítunk, nyitva, á, hagyva a megállapodás lehetőségét, ezek eredményeképpen változtatva az államháztatási szabályokat a konzultáció <clears throat> eredménynek megfelelően. Talán, talán még korai volna a tartalmi elemeket összefoglalni, de úgy gondolom az input a European Fiscal Board részéről a szabályok egyszerűsítése irányában és a kiadási ö, küszöbök és a Limited Golden Rule alkalmazása mindenképpen vitatárgya lesz majd ebben a körben. Ha pedig a fent tartatósági beruházásokról beszélünk, szeretném hangsúlyozni, hogy a Green Deal Investment Plan, beruházási terv, mert most fogadtunk el, legalább egy trillió eurós fenntartató beruházást mozgat meg a következő évtizedben. A környezetvédelmi és szociális kérdések összekapcsolása az éves növekedési stratégia új narratívájának része, a bizottság újra és újra hangsúlyozza ennek fontosságát, tehát a zöld átalakulás és a zöld és digitális átalakulás az öregedő társadalomhoz igazodva társadalmilag elfogadható módon kell történjen, amely megőrzi a szociális piacgazdasági modellünket. Éppen most adtunk ki egy kommunikációt az erős szociális Európáról, az igazságos átalakulást tartalmazó anyagot, amely a bizottság ebeli gondolkozását tükrözi. Köszönöm szépen, Gentiloni úr. Valab kérdésére szeretnék reagálni. Azokat a szavakat használnám, amiket von der Leyen asszony használt, amikor azt mondta, hogy a Green Deal, a zöld megállapodás az új növekedési stratégiánk. Ebben a mondatban benne van az üzenet. Dolgozni kell ezen. Ahogy Váldis is elmondta, elindítjuk a Sixpack és a Tupac felülvizsgálatát is. Nincsenek azonnali megadások. több hónapig tart majd ez a vita, parlament ebben részt fog venni. Az egyetelmű, hogy a célunk az, hogy a köz- és magánbefektetést megkönnyítsük. Ez a cél. alacsony a befektetés, ez egyetemű ez a helyzet, és ezt kell, hogy kezeljük. Dobrev asszony kérdésére reagálva, egyetértek azzal, hogy amikor fenntarthatóságról beszélünk, akkor egy általános fenntarthatósági koncepcióra gondolunk, környezeti, szociális fenntarthatóságról is szó van. Az elmúlt években gyűjtöttünk tapasztalatot, illetve az elmúlt években jó volt a növekedési ráta, de nem volt ennek a megfelelő következménye a szociális fenntarthatóságra. És pontosan ezt az erőfiszítést kérjük, hogy az európai szemeszterbe is integráljuk a szociális aspektust, a környezeti aspektust, anélkül, hogy a makrogazdasági célokat fölhigítanánk. Nem könnyű, de ha együtt dolgozunk, ezt a célt el tudjuk érni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Smitor. Köszönöm szépen. Amit Gentiloni úr mondott, ahhoz szeretném azt hozzátenni, hogy számunkra egyértelmű, hogy a szociális dimenzió ugyanolyan fontos, a átmenet, az átmenetek során, mert van a zöld átállás, de van a digitális transformáció átállás is. A kommunikációnak a címe Erős Szociális Európa a méltó átállás érdekében. Tehát természetes, hogy ebben szerepel a szociális pillér. És hogy néhány elemet említenék ezzel kapcsolatban. Az emberekbe való befektetés, ez azt jelenti, hogy amikor befektetésről beszélünk, az azt is jelenti, hogy sokat kell befektetni az emberekbe. A képességek rendkívül fontosak lesznek, ahhoz, hogy méltányos, méltó legyen az átállás, senkit ne tudjunk, ne kelljen, hát, ne maradjon le senki. A minőségi munkahelyek létrehozása inkluzív munkaerőpiac. Itt is nagyon fontosak a képességek és a fizetések. Európában beszélünk a fizetésekről, egy keretről beszélünk a minimumfizetés tekintetében, beszélünk arról, hogy ösztönözzük a kollektív egyeztetés tárgyalásokat, aztán az elszegényedés, a gyermekszegénység az egyik legfontosabb téma, amit kezelünk, és most dolgozunk egy gyermekgarancián. Köszönöm szépen! Most megkezdjük a második kérdéskört. Négy felszólalóval, mindenkinek másfél perce van. A foglalkoztatási szakbizottság részéről Denis Rátki a szó a néppárt részéről. Ja, Frau Vorsitzende, liebe... Igen, tisztelt Elnök asszony, biztos hölgyek és urak, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani hogy ma ide eljöttek hozzánk, és válaszolnak a kérdéseinkre. Nagyon szépen köszönöm Valdisnak, hogy tisztáztad, hogy a szociális igazságosság kérdése nagyon fontos a jelen bizottságnál, és a politikai munka egyik súlypontja lesz. Ehhez csatlakozva egy konkrét kérdésem is lesz, és pedig az átmeneti alapokra elég sokat beszélnek arról, hogy hogyan néznek ezek majd ki, és hogyan néz ez majd ki konkrétan. Igazából nem hagyjátok ki azt a lehetőséget, hogy aláhúzzátok, hogy nagyon fontosnak tartotok egy ilyen alapot, viszont nem hullasztjátok el elmondani, hogy ez azért egy kis csere ügylet az európai szociális alap rovására, és a számomra teljes mértékben elfogadhatatlan. Tehát a zöld átmenet nagyon fontos a nemzetgazdaságainknak, hogy a strukturális töréseket elkerüljük, de nem történhet más hátrányos helyzetű rétegekkel a tagállamainkban, és éppen ezért szerintem ezt a témát egy kicsit jobban kidomborítani. És Schmidt úrhoz pedig következő kérdésem lenni. Még itt van a minimálbér kérdése, utalt már rá, hogy a folyamat elindult, és most szeretném feketén-fehéren kijelenteni, hogy teljesen mindegy, hogy ennek a folyamatnak mi lesz a vége. Számomra alapvető az, hogy a tarifához való ragaszkodást is megvalósítsuk. Nagyon sokat beszélünk növekedésről, nagyon sokat beszélünk sikerről, de a növekedés a munkavállalók zsebébe is pénzt vitt, tehát például a saját országunkban 30%-os bérnövekedés volt a vegyiparban a munkavállalóknál. De vannak olyan ágazatok is, ahol nettó vesztesek a munkavállalók. Tehát ezzel a témával mindenképpen foglalkozni kell, és örülnék, hogyha szólnának ehhez valamit. Most Markus Ferber, az Econ részéről nép. Én is németül beszélek, hogyha szabad és megpróbálok rövid lenni, és szeretnék a szemeszterre koncentrálni. Tehát még arról beszéltek, hogy igazából karcsúsítani szeretnék itt a szemesztert kevesebb ország specifikus ajánlások lennének, és igazából a beruházások megérkezése, a struktúrás reformok végrehajtása és a felelős költségvetési politika az a szent háromszög, amit itt vázoltak nekünk. Tehát 2020-as növekedés miatt négy szöglet ebből a háromszögből, hiszen igazából van egy olyan dimenzió is, hogy termelékenység, stabilitás, fairness, környezetvédelem. Most pedig hallottuk, hogy itt a fenntartható fejlődési célokat integrálni szeretnék az európai szemeszterbe. Tehát az egészet még jobban felvizeznék. Akkor felmerül az a kérdés, hogy hogyan képzelik ez ezt az integrációt, hogy hogyan illik ez abba bele, amit célként fogalmaztak meg, hogy legyen egy fókuszált európai szemeszter, amelyet az Európai Parlament több állásfoglalásban is követelt és nagyon érdekelne, hogy a nyolcas számú célt itt a fenntartható fejlesztési célokban integrálják az európai szemeszterbe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Marie Pierre Vedren, a foglalkozási szakbizottság tagja, a Renew. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a biztos uraknak, hogy jelen vannak a mai ülésünkön, és válaszolnak a kérdéseinkre a e, gazdasági és szociális e, kormányzás, valamint a demokratikus felelősség kéz a kézben kell, hogy haladjanak. Örülünk a vállalásuknak, hogy a zöld e, egyezményben, megállapodásba beveszik ezeket a témákat, és a fenntartható fejlődést hangsúlyozzák, illetve az európai szemeszterbe beveszik a szociális pillért is. Ugyanakkor ezek nem maradhatnak csak szavak, több kezdeményezésről számoltak be, minden tagállamban a minimális jövedelem, minimális fizetés bevezetése is szóba került. Figyelembe kell venni az európai szemeszter ajánlásait, különösen a szociális foglalkoztatás tekintetében is, hiszen nagyon sokszor a költségvetési témák miatt ez kikerül a figyelem középpontjából. Két kérdésem van a belső piaci mobilitással nem igazán foglalkoznak a javaslataik, pedig az előző mandátumban sok kezdeményezés foglalkozott ezzel a kérdéssel. Milyen mértékben fognak foglalkozni az Európai Unión belüli mobilitással, ami tisztességes, méltányos kell, hogy legyen. Aztán az Európai Szociális és a méltányos átállás, illetve a globalizációs alappal kapcsolatban hogyan lehet ezekkel az alapokkal a digitális és a környezeti átalakulás vagy átmenetet majd támogatni, és hogyan történik majd mindennek a végrehajtása. Köszönöm. E- köszönöm Engény Rogló Altákon részéről, Vinyú. Tisztelt elnök asszony, biztos urak, köszönöm a lehetőséget, hogy ma kérdéseket tehetek fel egy idézettel kezdem a Német Szövetségi Pénzügyminiszter szájából hangzott, illetve a homepage-ről töltöttem le az európai szemeszterrel kapcsolatban. Az európai szemeszter keretében az Európai Bizottság minden év elején egy éves növekedési jelentést készít. Ebben a fontos pénzügyi és fogatos politikai kihívások szerepelnek, az EU-ban, és a intézkedéseket is javasolnak erre. Ha ugyan a pénzügyminiszter nem az én politikai táboromból való, mégis százszerzelékig osztom a nézeteit ebben, mert a jelentés fókuszát változtatni kéne. És egy fenntarthatósági növekedés jelentés ez. A kérdés a bizottságnak, veszem fel a kérdést, fontosak a reformok, ám még fontosabb, hogy ezek a reformok a nemzeti állam, a tagállamokban valóban végrehajtása és átdolgozásra kerüljenek, az a félelmem, mint a néppárti kollégának, hogy itt megint egy új csomag, úgymond szerepel, valamiben szép dolgok vannak, de nem változtat a tényleges dolgokon. Tehát nem a strukturális, fontos strukturális reformokra helyeződik a fókusz, hanem a fenntartási jelentésre ebben a szemeszterben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a biztosoké a lehetőség a válaszra. Dombrovszki úr. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők. Köszönöm szépen a kérdéseket. Először is az igazságos átalakulási alap és ennek kapcsolódása az ISF pluszhoz. Az Európai Bizottság nem javasol mást, mint hogy a igazságos átalakulási alapot segíti az MFF javaslatokon túl, tehát ez egy 1,11 eh, százalékos GNI részesedésen túl 3,5 milliárd euróval. Tehát épp azért, hogy ne induljon el az vita, hogy az ESF, vagy a mezőgazdaság kárára lesz -e, vagy honnan lesz a pénz, elkerüljük el ezt a vitát. Tehát ehhez a kihíváshoz külön alap kell. Tudjuk, hogy az Európai Parlament még nagyra törőbb volt, és 1,3%-os GNI részesedést követel, ugyanakkor a tanácsbeli viták a másik irányba mennek, nekik meg egy 1,11 is túl sok. Nem lesz egyszerű vita ez, de a bizottság javaslata az, hogy a mostani javaslaton túlmenő legyen ez az összeg rész. Aztán az európai szemeszter kartyusítása, több ajánlás is szerepel erről. Nem hiszem, hogy itt továbbra is csökkentjük az ország specifikus ajánlásokat. Szerintem a témák inkább szélesebb merítésre lesznek, mint sem, hogy kevesebb kiegyensúlyozásra van szükség több tagállam esetben, hogy a makrogazdasági, szociális kérdések rendeződjenek, miközben a fenntartható fejlesztési célok is megvalósulnak. Először is tehát az országjelentések ezekkel megvizsgálni, hogy hogyan hagyják végre az ország specifikus ajánlásokat az egyes tagállamok, és aztán a fenntartható fejlesztési célokat. Utóbbi a, a 8-as számú fenntartható növekedési cél, ez ugye a kérdés összefüggésében van, és kapcsolódik az európai szemeszter általános céljaival, az inkluzív, fenntartható növekedés, teljes termelékeny munkavállalói foglalkoztatás, ez mind-mind része az európai szemeszternek. És aztán a szociális kérdéseket Schmidt kollégára hagynám. Az éves fenntartható növekedési stratégiát és formokat illetően igen, a strukturális reformokra vetült fókusz fennmarad, ezt tükrözik a dokumentumok is, a versenyképességi prioritás például, természetesen a strukturális reformok fontos részét képezik a gazdasági versenyképesség fenntartásának. Köszönöm szépen. Gentiloni biztos. Igen. I, I, I don't repeat what... Nem szeretném megismételni, amit Valdis mondott itt az átmeneti alapról a javaslatunk az, hogy ez az alap van a csúcson a különféle fejezetek között. A szemeszterről szólva, úgy gondolom, hogy az a cél, hogy egyszerűsítsük, amelyet én teljes mértékben osztok, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy elkerüljük az, hogy több célunk legyen. Mert megvolt a szociális pillér, a szociális táblázat a szemeszterben, és a prezentációnkat ma inkább arra összpontosítottuk, hogy milyen legyen a fenntartható környezet, a fenntartható fejlődési célok, hiszen ez az új narratíva. És ez az az új profil, amit az új bizottság szeretne felvázolni. Ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkozunk a strukturális reformmal és a makrogazdasági problémákkal és egyenlőtlenségekkel. Képesek leszünk arra, hogy egyszerűsítsük a mechanizmusunkat, a makrogazdasági egyenlőtlenségek tekintetében, hiszen zajlik egy ilyen eszmecsere közöttünk, a tagállamok között. És itt például az Európai Fiskális Testület jelentése azt üzeni, hogy az egyszerűsítés üzenete, ez nem is annyira egy olyan üzenet, amely hozzájárul a többiekhez, ez a mechanizmusok egyszerűsítéséről szól, és pedig a makrogazdaság egyenlőtlensége kiigazításának az egyszerűsítéséről. És ezzel nagyon sok érintetnek túl bonyolultnak tűnik, túl nehéznek tűnik, hogy célként használják, illetve objektív módon használják. Tehát itt, ha értem, hogy itt, itt felvizedésről beszélnek, de azt nem mondanám, Ferber úr, ez például említette a nyolcas fejezetet a szociális pillérben, de egyéb fenntartható fejlesztési célok is összefüggenek a jogállamisággal, az igazságossággal, nyilvánvalóan nincsenek benne a szemeszterben ezeket az általános stratégiába kell integrálni, az új bizottság általános stratégiájába. Tehát az a cél, hogy egyszerűsítsünk, számomra nagyon világos, megtehetjük, úgy, hogy nem felejtjük el az új kötelezettség vállalásainkat szociális és környezetvédelmi dimenziókban sem. Tehát ezeket tartsuk egybe a fejlesztési célokban. Schmidt úr. Köszönöm szépen. Most németül szólok az első ponthoz, nem lesz csereügylet. Itt az ISF és az átmeneti alapok között számos esetben együtt is működhetünk, hogy jobb szociális feltételeket hozzuk létre. Igazából a minimálbér nem a bölcsek köve, de bizonyos országokban segít, hogy egy kicsit felfelé mozdítsuk el a béreket. De teljes mértékben egyetértek, hogyha azt mondja, hogy a megfelelő eszköz a tarifpolitika, tehát a kollektív szerződéses politika. Sajnos az a helyzet, hogy számos országban nem foglalkoznak kollektív tárgyalásokkal, tarifapolitikával, pedig ez a szociális piacgazdaság része. Ennek pedig számos országban ismét érvényre kell jutni és voltak ilyen kollektív megalapodások azonban bizonyos országokban a kollektív szerződések és a tárgyalások inkább a kivételt jelentik. Ami esetleg még egy szót a nyolcas pontról, tehát ez, ez szólt itt a növekedésről, tisztességes munkavégzésről és növekedésről? Igen, tehát szerintem ez a két dolog szorosan összefonódik. Tehát, hogyha mm, azt akarjuk, hogy minőségi munkahelyek jöjjenek létre, ez jelenti az tisztességes munkavégzést. Európának pedig szüksége van a minőségi munkahelyekre, az új növekedési stratégia beindulásához, és szerintem ez Gentiloni kollégám nagyon jól bemutatta. Tehát én nem látok semmilyen problémát ezzel a céllal. Tehát ez már integrált a szociális jogok pillérében, ahol szólunk a tisztességes munkavégzésről és a fenntartható növekedésről is. Igazából nem látok ellentmondás a strukturális reformok és a fenntarthatóság között. A fenntarthatóság is eh, egy eh, nagyvonalú strukturális reform. Hiszen, hogyha nem hagyjuk végre ezt a strukturális reformot, akkor eléggé hamar elérjük a növekedés határait, és a klímaváltozás például egy nagyon jó példa erre. És most a munkavállalók mobilitása tekintetében természetesen szeretnénk szorgalmazni a munkavállalók mobilitását, hogy ez e, igazából a szociális e, jogszabályokkal is összeegyeztethetők legyen, a szociális jogok pillérével. És éppen ezért a szociális dömpingnek, szociális dömpinget le kell küzdeni minden eszközzel hiszen már két év elfogadtunk a kiküldetésről egy irányelvet, és ebben az évben lép hatályba, és a bizottság pedig azt szeretné, hogy ne csak végrehajtsák ezt, hanem hogy alkalmazzák is. A mi eszközeinkkel pedig minden meg fogunk tenni. Tehát például az Európai Munkaügyi Ügynökség is most pedig a globalizációt tekintve, igen, a bizottság természetesen már most alkalmazza ezt a kiegészítési alapot, hogy megerősítsük ennek az alapnak a konkrét alkalmazását. Köszönöm szépen. Most pedig Lanken Zippen, az Empel szakbizottság alelnöke kapja meg a szót, aki majd átveszi az elnöki teendőket is a hátra levő időre. Köszönöm szépen, Tinági asszony. A harmadik forduló következik, ugyanebben az eljárásban, mint eddig. Köszönöm Schmidt úr a szociális témákhoz való hozzászólását. Philip Lamberrel folytatjuk. Aztán Francesco Donato és Ilna Lissi következnek majd a kérdésekkel másfél percet kapnak a kérdésre, és aztán a biztosoké a válasz joga. Filip Lambert parancsoljon. Jó estét! Kedves biztosok! Nem titok, hogy örülünk annak, hogy új orientációt fogadott el az új bizottság, és a Green Deal-t az egyik fő pilléreként határozzák meg az öt éves időszaknak. Gratulálunk ehhez támogatjuk ezt. Ám van egy kettős problémánk itt. Egyrészt tudjuk, hogy a pénz nem könnyen jön majd a beruházások finanszírozására. Másrészt azt is tudjuk, hogy még a költségvetési célok a szerződésekben rögzítettek, más célok meg viszont nem. Tehát más a jogi ereje egyes céloknak hogy koncentrálják a makrogazdasági egyensúly hiányi eljárásokra, amely talán lehet egy eszköze annak, hogy újraorientáljuk a szakpolitikai irányt az átmenet ide, idején. Mert ha a makrogazdasági eljárás vesszük, a makrogazdasági gyenge pontokat, sérülékenységeket kell kezelni ezzel a tagállamokban, és már láttuk, hogy a túlzott függés az exporttól és a túlzott folyó mérleg szuficit nehézség is lehet egyben. Ezért üdvözlöm azt az eljárást, hogy inkább hogy ezeket a pluszokat, ezeket a nagy szuficiteket is kezelni kell. Ám van még két pont, amit hozzá kéne adni az eljáráshoz. A túl nagy egyenlőtlenségek hátrányosak a gazdaságnak, ez tudományosan igazolt minél nagyobb a, a társadalomban a különbség, annál nagyobb a gazdaság terhe. Tehát ez is fajta makrogazdasági sérülékenység, és a túlzott függés a fosszilis üzemanyagokon szintén sérülékenységhez vezethet, úgyhogy ez, ennek alapján vizsgálják meg, és ennek alapján írják át az eljárást. Köszönöm. Köszönöm a bevezetőjüket. Említették, hogy a, egyre drágábbak a lak, lakbérek. Sok esetben emberek nem tudnak, egyszerűen képtelenek ezt kifizetni. Az éves növekedési jelentés mutatja, hogy a lakásárak növekedését sok országban kezelni kell. Ugyanakkor a lakások, a, hogyha eszközök, inkább ezek árának növelése inkább gazdasági stabilitásként értékelődik, és nem mint megélhetési probléma. Egyetért az adom, hogy hogy integrált választ kell adni az elérhető lakhatás, a, lak, a, a, a lakhatásból való kizár, kizárás elleni szakpolitikát előrányozva. Ezeket a trendeket nem csak nyomon kell követni, hanem hozzá kell járulni a megfizethető lakások ügyéhez. Olyan a bizottság tervez a lépéseket, és tervezze a Social Scoreboardba betenni egy-két indikátort a lakhatás témában, például a szegénység által fenyegetett emberek a lakhatásának mérésére. A nagy európai városokban és a idegenformi központokban az Airbnb és egyéb, Booking.com és egyéb platformokon való lakás kínálat a lakáshoz a hozzáférési probléma egyik fő oka. A bíróság is rámutatott erre a problémára, Vajon Veszteger biztossal foglalkoznak -e ezzel, hogy a digitális jogszabályok olyanok legyenek, hogy szabályozzák az illegális lakáskiadásokat? And now... Köszönöm, Francesca Donati a ID-ből. Köszönöm szépen, olaszul beszélek. Kérdésemet elsősorban Gentiloni biztos úrhoz és Dombrovskis alelnökhöz életem címezem stabilitási növekedési paktummal kapcsolatban. Ugye egyértelmű igény van arra, hogy konkrétan biztosítani kell a befektetések mobilitását, és így tudjuk garantálni a növekedést. Hallottam, illetve úgy hallottam, hogy még nincsen egy egyértelmű irányvonal. Azért szeretném tudni, hogy egyetértenek-e, és egyetértünk-e bizonyos témákban. Egyeteműnek tűnik, hogy beavatkozásra van szükség a költségvetési hiány tekintetében, beleértve a strukturális hiányt is. Ez különösen a folyókiadásokra vonatkozik, ez egy rendkívül fontos aspektus a szociális védelem szempontjából. Aztán az államháztartási hiány esetében. Hogyha ez 60%-os a GDP-hez képest, hogyha ez a határérték, akkor ez egy nagyon szigorú előírás, hiszen nagyon kevés európai ország, EU ország képes ezt teljesíteni, és a világon sehol nem vezettek be ilyenfajta szigorú intézkedéseket. Tehát szükség lenne arra, hogy nagyobb legyen a fiskális mozgás tér a tagállamok számára. Gentiloni biztos úr említette, és az ő által elmondottakhoz szeretném hozzátenni, hogyha az egyensúlytalanság deficites országokban növekszik, akkor ez csökkenti a belső keresletet, és ennek ciklikus hatása lehet. A szociális fenntarthatóság és az államháztartási fenntarthatóság csak akkor egyeztethető össze, hogyha megváltoznak az államháztartási fenntarthatósági paraméterek a Green Deal-lel kapcsolatban 3 trillió eurós mobilitást csak akkor lehet elérni, hogyha támogatjuk a magánbefektetéseket is. Az elnök elvette a mikrofont, mert lejárt az idő. ID frakció. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a biztosoknak, hogy részt vesznek ebben a megbeszélésben. Természetesen vannak olyan témák, amikben nem fogunk egyetérteni, és vannak olyan témák, ahol plusz magyarázatot kérünk. Annak ellenére, hogy fenntartható növekedési éves terv strukturális reformokról beszél. Ugyanakkor a tagállamokban látjuk azt, hogy a szociális egyensúlyt összekapcsolják problémákkal, másodlagos problémákkal. Most uh, idéznek egy dokumentumot ahhoz, hogy uh, kezeljük a, mm, ezt a kérdést, ahhoz uh, a szociális dimenzióval kell foglalkozni. A mi frakciónknak a különösen fontos a fogyatékosákkal érő személyek helyzete. Uh, a foglalkoztatási szinthez kapcsolódik ez a kérdés. 2017-ben az Unióban 50%-os volt a foglalkoztatás. Ez azt jelenti, hogy a fogyatékosok közül a két emberből egy munkanélküli, és egyszerűen nem tudja hasznosítani a tehetségét, és sokszor nagyon nagy kompetenciákkal rendelkeznek ezek a személyek. A Eurofannak egy adatai szerint a 46% a fogyatékosoknak a határán van annak, hogy depresszióba essen. Mit kíván tenni a bizottság azért, hogy javítsuk a helyzetet a fogyatékossággal élő személyek számára? És az Európai Intézményeknek hány fogyatékossággal élő alkalmazottja van? Mit kívánnak tenni, és mit kívánnak válaszolni azoknak a szövetségeknek, szervezeteknek, amelyek az inkluziót szeretnék elérni? Olaszországban ön, Gentiloni úr, két év alatt 10 millió eurót vett el a fogyatékossággal élő személyektől. A különböző gazdasági szektorokban hogyan tudnánk elérni az integrációját ezeknek az embereknek. A foglalkoztatás, Gentiloni biztos úr, a legfontosabb szociális inkluziós eszköz ezen személyek esetében. Az elnök szól, hogy lejárt az idő. Igen, tudtam, köszönöm. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a kérdéseket kedves kollégák, és most Dombrovskis úr válaszol először a kérdésekre. Tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, még egyszer, itt a zöld megalapodás, a Green Deal, pillanatnyilag előkészítünk egy nyilatkozatot, és politikailag el vagyunk kötelezve, hogy 2050 ben elérjük a karbonsemleges Európát. De az zöld megállapodás része az is, hogy klímavédelmi jogalkotást alkalmazunk, amely jogilag kötelező lesz az zöld megállapodás érdekében. Tehát így fogjuk erősíteni azt ami pedig a makrogazdasági egyenlőtlenségi eljárásokra vonatkozik, már használjuk ezeket, más tekintetben is, és ez az oka annak, hogy például holland és Németország benne van a makrogazdasági egyenlőtlenség eljárásban, és azért, mert túl nagy bevételi többlettel, költségvetési többlettel rendelkeznek. És így fiskális ösztönző csomagokat szeretnénk ebben a tekintetben javasolni. Ez pedig nagyon fontos most, amikor a gazdaság lassul, és hogy Németország nem használja ezt a fiskális lehetőséget. Az egyenlőtlenség kérdésére áttérve, ez is szerepel az európai szemeszterben már, hogyha belegondolnak a korábbi bizottságba, ott is szó volt erről, és hangsúlyozták a befogadó növekedéset, a szegénység csökkentését, és a a, a bevételi, a jövedelmi egyenlőtlenségek csök, egyenlőtlensége csökkentését. Ez pedig a bizottság napi rendjén marad most is. Ami pedig a lakhatáshoz való hozzájutást illeti, igen, tudjuk, hogy ez egy makrogazdasági egyenlőtlenség, hiszen a globális gazdasági és pénzügyi válság is jelzálog ügyletekkel kezdődött, tehát éppen ezért ezt a makrokörültekintési szempontból nagyon fontosnak kell tartanunk. Azonban szociális témaként is tekintünk a dologra, például a múlt európai szemeszterben beruházási prioritásokat is javasoltunk a tagállamoknak, hogy hogyan lehet eh, megengedhető lakhatáshoz jutni, és hogy ez legyen prioritás. Az is lett bizonyos tagállamok számára a következő pénzügyi, éves pénzügyi keretben, de a bizottság is folytatja a munkálatokat ezen. Tehát szeretnénk a fiskális szabályokat áttekinteni, erről is szó volt már pillanatnyilag. Uh, a Sixpack és a Tupac uh, áttekintés zajlik, uh, közmeghallgatással is köszönöm. Köszönöm a választ. Gentiloni úr, most jönni a szó. Köszönöm szépen. Igen. Azok a sebezhetőségek, amelyekről Lambert képviselő beszélt, <clears throat> nagyon fontosak. Nagyon fontos elemei lesznek az elemzéseinknek a makrogazdasági egyensúlytalanság tárgyában, és az is biztos, hogy Független attól, hogy a jogi eszközök ereje ugyan különbözik, ahogy Valdis is elmondta az előbb, ezt részben, erre részben a Green Dealhez kapcsolódó jogszabály is ö, taglalja az ajánlásainkban ezek a különféle sebezhetőségek megfelelő figyelmet kapnak, nem csak az egyenlőtlenség, a társadalmi egyenlőségek, hanem a foszilis üzemanyagoktól való függés is, meg más gazdaság és makrogazdaság egyensúlyi hiányok, amelyeket már most is figyelembe veszünk az ajánlásainkban. Másodszorban lejegyeztem azt is, amit elhangzott a lakhatásról, meg annak szükségességéről, hogy meg kell beszéljük, hogy milyen platformok, hogy a, egyes internetes platformok, lakáskereső platformok mi hatása vannak erre. Éppen most szerdán vagy sütörtökön kapunk majd egy első javaslatot az OECD-től a digitális platformok adóztatása tárgyában. Végül pedig Donátó képviselőnek olaszul szeretnék válaszolni. Úgy gondolom az ön felszólalása is mutatja, hogy mennyire fontos a növekedési és stabilitási paktum végrehajtási szabályainak a felülvizsgálata. Nem arról van szó, hogy nincs egyetemi iránymutatás. Egy közkonszultációt indítottunk azért, hogy pontosítsuk ezeket a kérdéseket, amikor lezárul a konzultáció. Két dolog egyértelmű. Az első, meg kell találjuk a legmegfelelőbb eszközöket a közbefektetés támogatásához. A második, a társfinanszírozással és a közbefektetésekkel illetve ezek nélkül hiába kedvező a befektetési környezet a magánbefektetők számára, nem tudjuk a javaslatainkat teljesíteni. A fogyatékosságok, a fogyatékossággal élő személyek kapcsolatos kérdése inkább majd Schmidt biztos úrnak adom meg a lehetőséget, hogy válaszoljon, már csak azért is, mert lejárt az időm. Köszönöm szépen, Schmidt úr. A lakhatással, lakásépítéssel kapcsolatban Dobroszki alelnök úr elmondta, hogy ugyan látjuk a tisztességes lakhatás kérdését, világos, hogy ezt a kérdést az európai szemeszter részeként kell kezelni, mert gazdasági, szociális és versenyképességi aspektusa is van. Nagyon széles körű téma ez tehát, mely húsba vágó probléma nagyon sok társadalomban, nagyon sok tagállamban. A digitális világban meg tudom csak erősíteni azt, hogy együttműködünk Veszteger alel, alelnökkel tárgyalandó a digitális agenda a szociális aspektusait, a munkakörülményekre és a társadalmi biztosításra vonatkozóan nagyon fontos kérdés ez, nem hagyjuk figyelmen kívül. A fogyatékkal élők ügyét illetően a mi bizottságunk mindenki számára egyenlőséget igyekszik biztosítani minden szinten, ezt jelentette be a bizottság elnöke is, és ez érvényes a fogyatékkal élőkre is. Tehát különösen Dali biztos az, aki egy új EU stratégiát dolgoz ki a mentesség érdekében. Azt hiszem, különleges támogatást tudunk integrálni ebbe a programba, a Youth, az ifjúsági garancia programban segítve a fiatal fogyatékosokat munkakeresésben, hogy jobb képzést kapjanak, tehát a szakismereti napirendben is kell legyen egy konkrét rendelkezés a fogyatékkal élők hozzáférését biztosítva az oktatás és a szakismeretek széles köréhez, mert a munkaerőpiacra való belépés kapcsolódik, nem csak kizárólag, de kapcsolódik ahhoz a tényhez, hogy ezek az emberek gyakran nem bírnak megfelelő szakismeretekkel. És azt is meg kell vizsgálni, hogy a tagállamok milyen intézkedéseket kell hozzanak, annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci integráció segítség a fogyatékkal élők számára. Ez egy, még egy olyan eszköz, amelyeket, amelyet a tagállamoknak alkalmazni kell, hogy erősítsék, javítsák a vállalatok a munkaadók készségét arra, hogy számukra vonzóbb legyen a fogyatékkal élők felvétele. Köszönöm, Schmidt úr, most negyedik forduló indul. Rafalska asszony a konzervatív frakcióból másfél percben kapja meg a szót. Elnök asszony, biztos urak! Hölgyeim és Uraim! A szociális Európáról beszélünk, mely ellenálló erős és az igazságos átalakulás szolgálja. Ez mind nagyszerűen hangzik, de nagyon messze vagyunk még a megvalósítástól. Várjuk még ezt az igazságos Európát, hogy megvalósuljon. Ezt lengyelként mondom, mert Demoklesz kardjaként lebeg fejünk felett. Az európai költségvetés támogatásának megvonása Lengyelországtól, mert a jogállamiságban hiányokat lát az EU, amit Lengyelország. Lengyelországot fenyegetik, Lengyelországot megfélemlítik. Az igazságos Európa számunkra továbbra is még csak állam. A digitális átalakulásról, a környezetvédelmi átalakulásról beszélünk, egy, egy ilyen kettős, két lábon álló módszertan alakul ki, ám a szolidaritást is fenn kell tartani, és az is fontos, hogy az innovációt erősítsük, és versenyképesek legyünk. Hogyan akarják összekapcsolni ezeket? Hát elég ö, nagy falatnak tűnik ez. Gondolnunk kell aztán az energiaszegénységre, ez Lengyelországban is nagyon nagy kockázat. Az új Green Deal kell, hogy foglalkozzon ezzel, és kapcsolódik az alacsony kibocsátású gazdaság témájához. Önök szerint nincs, nem fenyegeti a gazdaságaink versenyképességét veszély, meg az energiaszegénység veszélyét hogyan értékelik? Egyes kollégák a lakhatás problémáját is elmondták, ez is nagyon súlyos ügy és a foglalkoztást is fenyegeti. And now... Köszönöm. Epping képviselője a szó a DCR frakcióból. Köszönöm, elnök asszony. Dobroszívsz biztos úrhoz lenne egy kérdésem a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ön erősen támogatja a Green Deal-t egy hatalmas befektetési tervet készített a karbonmentes gazdaság érdekében. Ugyanakkor a nukleáris energiát nem említette az eredeti tervében, és a kérdésem egyszerű. Mi a véleménye fizikusként és nukleáris fizikusként a nukleáris energiáról, egy fontos fenntartható megoldás tekintetében, hogyha az energiaátállást meg akarjuk valósítani, illetve a, a bizottságnak a klíma céljait is. Köszönöm. Köszönöm. Ferreira asszony, GUE frakció. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. A teljes őszi csomag Semmi újdonságot nem tartalmaz. Néhány szociális és gazdasági szempontot igen. Az európai szemeszter gazdasági témája soha nem egyeztethető össze egy valós szociális tisztességes átállással, szociális igazsággal, pontosan mert az ellenkezőjét jelenti a dolgozók jobb fokozottabb kihasználása, privatizáció, támogatás, stratégiai gazdasági szektorok privatizációja. Portugáliában a dolgozók azt szeretnék látni, hogy a szociális jogaik valóban teljesülnek, hiszen ezek a jogok az alkotmányban szerepelnek. Ez sokkal haladó, mint az emberi jogok kartája nem a 19. századi jogokat tartalmaz a mi alkotmányunk, és az is biztos, hogy ezek a dolgozók megérdemlik a méltó életet, a méltó munkát és a méltó fizetést. A gazdaság kell, hogy szolgálja a földgolyót, az embereket. A bizottság a deficit számításból ki akarják venni a szociális, egészségügyi, oktatási, lakhatási, infrastruktúrális, közlekedési hálózati témákat, amelyeket európai alapokból társfinanszíroznak fizetéseket növelni kívánják azért, hogy harcoljunk a dolgozók elszekényedése ellen. Ez lenne az igazi cél. Köszönöm. GUE frakció képviselőt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdekes, hogy az Európai Bizottság képviselői felelősei sajnálatosnak tartják, hogy a kollektív szerződésnek negatív hatása volt a fizetési dinamikára, és hogy ugyanakkor valóban csökkent a ezen szerződések hatája álló személyek száma. Pontosan a bizottság tevékenységének köszönhető ez, főleg Portugáliában. Gondoljunk csak a trojka tevékenységére a finanszírozási kiigazítás időszakában. A bizottság gyakorlatilag hátat fordít az előző céljainak, de azért szeretném azt tudni, hogy ez egy komoly átállás, komoly változás, és ezek az ajánlások valóban végrehajtásra kerülnek-e majd Portugáliában, mert az elmúlt 11 évben ennek az ellenkezőjét láttuk. Második kérdésem. A bizottság egyre ambiciózusabb környezeti és szociális célokat dolgoz ki. Különleges a Green Deal. Nincs alapja. Nincs valós friss pénz a tisztességes a átállás támogatására. Egy milliárd az csak úgy a szóbeszédben létezik. Hogyha nincs megfelelő forrás, ugyanakkor bizonyos országok nyomás alatt állnak, mint Portugália is a bizottság szerint a paramétereket lehet, hogy nem fogjuk teljesíteni, akkor ezek a szükséges pénzek honnan fognak előkerülni? Köszönöm. Köszönöm szépen, németül beszélek. Tehát most, hogy kiegyenlítettebbek legyenek a felszólalók frakciónként, catch the eye-ra is lehetőség van. Ketten jelentkeztek, akkor ezt a kettő felszólalási igényt szívesen engedélyezem a válaszokat is, és utána pedig eh, zárjuk le ezt az eszmecserét. Ez egyszer, Eleftheris Nikolaos és Helene Fritzon. Őket elfogadom, különben nincs időnk. Köszönöm szépen. Görögül beszélek. Öné, öné a szó. Nikola úr. Köszönöm. Elnök asszony. Van egy olyan benyomásom, hogy az, amit mondanak, azt mutatja, hogy milyen szinten van az új kapitalista világrend válsága. És látjuk a korábbi válságból is, hogy ez hova vezetett, és most pedig eh, igazából elfordulunk a digitalizmus irányába, a Green Deal, a zöld megállapodás irányába, hogy a gazdaságot ismét beindítsuk. Ez pedig azt mutatja, hogy sajnos még mindig rengeteg, sőt több munkahely kerül majd elvesztésre. Hogyha felhagyunk a lignit felhasználásával a Görögországban, akkor nagy veszteséget jelent majd a munkahelyek tekintetében, és pedig annál is inkább, hiszen létezik egy olyan technológia, amelyel javítani lehet a szén alapú energiatermelés minőségét. Tehát van a tiszta szén technológia. Ez pedig egy probléma ma. Azt látjuk, hogy egyre kevesebb munkahely lesz a javaslataik tekintetében. Csak, csak szeretném befejezni a kérdésemet. Tegye fel a kérdését, ez a kérdés. Tehát szeretném megkérdezni a bizottságtól. Úgy gondolom, Tehát eh, itt például jó, hogy több joga legyen az embereknek, hogy a jogaikat vegyék. Fritzon asszony, és akkor utána pedig áttérünk a biztosok válaszára. Tehát svédül szeretném folytatni. Teljesen szükséges, hogy a klíma átállás igazából az európai szemeszterben is megjelenjen. És az is tény, hogy még tovább is mehetünk, hogy eh, igenis legyen egy eh, egyenlő és fenntartható társadalom, ez pedig európai és globális intézkedéseket is igényel. Itt van az ENSZ célja, itt van a Párizsi Egyezmény, tehát ez mind-mind legitim. Ezen kívül szeretném üdvözölni azt is, hogy a szociális pillért is belevegyük. Szociáldemokrataként számomra döntő fontosságú, hogy eh, a globális klímapolitikában eh, igazából csak is eh, igazságos átállás lehet. Igazságos átmenet. Szolidaritásra van szükségünk az emberekkel, a szegényebb országok senkit sem szabad magára hagynunk. Éppen egy konkrét intézkedésekre van szüksége ennek érdekében, és Örülök, hogy a szociális pillér is bele tartozik majd az új európai szemeszterbe. Köszönöm szépen! Thank you, and now... Köszönöm. És Dombrovski szúrja most a szó. Hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem az EU költségvetés és a jogállamiság közötti kapcsolatra vonatkozó kérdéssel. Tény, hogy Európa Bizottság javaslatának része a következő MFF-ben ez, mert úgy gondoljuk, hogy a jogállamiság tiszteletben tartása alapvető fontosságú az EU tagállamoknak, ezt tartaniuk kell, ezért javasoljuk ezt a kapcsolatot a társjogalkotók elé bocsátva ezt. A zöld átalakulás és a versenyképesség, a gazdasági versenyképesség és növekedés közötti kapcsolat egy tanulmányt készítettünk ebben a kontextusban. A European Green Deal-nek szerény pozitív hatása a gazdaságra, és a foglalkoztatásra is. Persze a probléma az, hogy nem egyenlően oszlanak ezek a jó hatások. Egyes munkahelyek eltűnnek, például a szénbányászatban, de a zöld gazdaság új munkahelyeket is teremt, tehát az a fontos, hogy kiegyenlítődjenek ezek a hatások a zöld átalakulásban. és ez az igazságos átalakítási mechanizmusra is figyelmet vet. A tagállamok kell, hogy bemutassák a regionális igazságos átalakítási stratégiákat, melyek alapján a mechanizmusból pénzt kaphatnak. A tagállamokkal tárgyalunk az igazságos átalakítási stratégiák végrehajtásáról. Tehát ugye fizikus vagyok, de nem nukleáris fizikus, nem, nem atomfizikus, de való igaz, hogy a ellenmondásos viták vannak, és az atomenergia az átalakításban, mint alacsony szénkibocsátású forrás szerepet kaphat, ám a taxonómiát illetően még folynak a viták, hogyan, hogyan sorolják be ezt majd. Gentiloni úr. Elnök asszony. A zöld átalakulásnak vannak ugye kockázatai és lehetőségei is is. A jobb munkahelyek és a versenyképesség kockázatnak van kitéve, és a történelem mutatja, hogy hatalom, az ilyen hatalmas átalakulások mindig hoznak ilyen kockázatokat is. De hogy Valdis elmondta, a végén lehet egy méltányos egyensúlyt találni. Egyrészt elkerülve a klímaváltozást, és a versenyképesség és munkahelyek közötti egyensúly lehet, hogy a végén, valószínűleg a végén pozitív lesz. Két eszköz van a kezünkben legalább. Az egyik az igazságos átlagos mechanizmus, a másik pedig egy új eszköz, amelyel megvédhetjük gazdaságainkat, iparágainkat, hogyha nemzetközi szinten vezető szerepet tudunk vállalni, és megvédjük gazdaságainkat ha nem egyenlő szabályokkal működő gazdaságoktól, meg a, azt mondja, a széndiokszid kiszivárgástól. Tehát ez a vezető szerepünket is megőrizheti, A másik pontot illetően, igen, jelentük egy nagy tervet finanszírozás nélkül, ám jól tudjuk, hogy az európai költségvetés nem olyan, mint sokan szeretnénk látni, de erős vállalások vannak, jelentős részét az európai költségvetésnek a zöld átalakulásra irányozzák elő, és a, a Juncker terv tapasztalatai mutatják, hogy van egy, valóban van egy, itt egy, egy katalizátor hatás, lehetséges, és szerintem még nagyobb is lehet, mint volt. Vannak tehát források ahhoz, hogy ezt az átalakulást kezelni tudjuk. Köszönöm. Gentilnő, most pedig Schmidt úr következik. Nagyon röviden csak, az igazságos Európára abszolút lehetőség van, ha a versenyképes, a fenntartó versenyképességbe ruházunk be, a technológiák jó lehetőséget adnak arra, hogy ezt megtegyük, mi vagyunk ezen új technológiákban az éllovasok a világon, és ahhoz, hogy sikeresek legyünk, ahhoz be kell ruháznunk az oktatásba és a szakképzésbe, ez pedig a minőségi munkahelyek betöltésének kulcsa. A méltányos bérek is részét képezi ennek. A energiaszegénysége kapcsolatban a legolcsóbb energia az, amit nem használunk el. Tehát a, a, beru, a, a házak, a lakásépítésben, a házakba való beruházás, az alacsony kibocsátás szintén csökkenti az energiaszegénységet a maga részéről. A szociális igazságosság és a munkavállalói jogok tekintetében a szociális jogok pillérét szeretnénk erősíteni, az pedig igencsak szociális és munkavállaló jogokról szól, ezt nagyon komolyan vesszük. És látni fogják az ország specifikus ajánlásokban is. Ezért olyan fontos, hogy végrehajtsuk a szociális pillért. Köszönöm. Köszönöm is. Köszönöm, Az első eszmecserétnek a végén, most a gazdasági párbeszéd keretében szeretnék nagyon nagy köszönetet mondani a bevezetőkért, a válaszokért, a kérdésekért. Az EMFLO szempontjából örömmel hallom, hogy az úgynevezett marginalizálódott személyek itt megjelentek a teremben, beszéltünk a fogyatékossággal élő személyekről, nem feledkeztünk meg a hajléktalanokról, nagyon fontosak ezek az embercsoportok az Európai Unióban. Nincs lobbyjuk, nincs hangjuk. Lehet, hogy erre az úgynevezett marginalizált személyek csoportjára, a romákra is kell, hogy gondoljunk. Folytatjuk az eszmecseréket az európai szemeszterről februárban, az Európai Parlamenti Hét során a nemzeti parlamenti képviselők jelenlétével, és velük meg fogunk vitatni a gyermekgaranciát, az európai minimumbért, a munkahelyek kérdését, a fizetések kérdését az ECON és a foglalkoztatási szakbizottsági képviselők továbbítani fogják az önök mondani valóját a nemzeti képviselőknek. Az európai szemeszterről készítünk jelentést mindenek alapján. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy eljöttek, és kellemes estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! Yeah. So Just a message to the Econ members. Econ szakbizottság tagjainak szeretném elmondani, hogy várjunk egy kicsit, hogy a foglalkoztatási szakbizottsági tagok eltávozzanak a teremből, és utána folytatjuk az ülésünket, már így is kicsit késésben vagyunk.